gyors eljárás, hogy ez az eszköz minél hamarabb megvalósuljon. Köszönöm. Alelnök úr, ezzel ebben a témában a vitát berekeztem. Szíves engedelmükkel áttérünk a következő napirendi pontra, a bizottság nyilatkozata a tibeti helyzetről. Ügyrendi pont. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt látom, hogy a spanyol elnökség képviselete elhagyja a termet. Szeretném elmondani, hogy mélyen megütközöm ezen, és csalódott vagyok. Sajnálom azt, hogy a következő ö, témát sem az EU külügyi fő képviselő nem fogja végighallgatni. Az Európai Parlament úgy tűnik az egyetlen olyan testet, ugye, amelyet a nép választott meg, és szerintem ez nagyon rossz vért szül, hogy ebben a témában a tanács és a bizottság részéről nem lesz jelen senki. Kérem szépen, hogy a távol maradókhoz juttassa el a következő üzenetet, nem az EU soros spanyol elnöksége határozza meg a parlament plenáris ülését, és legalább valamelyiküknek itt kellett volna lenni, vagy az illetékes spanyol külügyminiszternek, vagy az EU külügyi főképviselő asszonyának. Nem asszonyom, azt a tájékoztatást kaptam, azt a tájékoztatást kaptam, hogy a spanyol elnökség korábban, már egy hónappal ezelőtt bejelentette, hogy ennél az időpontnál nem tud tovább maradni legnagyobb sajnálatukra. Köszönöm a hozzászólását. Nos, felkérem akkor az alelnök urat a nyilatkozat megtételére mr efovi parancsoljon! köszönöm szépen a türelmüket elnök úr! még nem igazán sikerült felocsúdnom az előző témából de most igyekszem. Az Európai Parlamentnek köszönöm szépen, hogy ezt a témát napirendre tűzte a mai napon is, mert azt hiszem, hogy igenis érdemes ezt a témát megvitatnunk. Először is szeretném elmondani azt, hogy a mi kapcsolatunk Kínával nagyon fontosnak számít stratégiai szempontból. Kína az elmúlt években nagy előrelépést tett sok területen, és stratégiai partnerség létezik az EU és Kína között, ez egy nagyon erős partnerség, és nyilvánvalóan lehetővé teszi ez a partneri kapcsolat számunkra azt is, hogy igen érzékeny témákat is megvitassunk a kínai partnerekkel. A magas szintű tárgyalások során megtárgyaljuk azokat a globális kihívásokat, amelyekkel szembenéznek az állampolgáraink. Bár eltérő véleményünk lehet, ezeket a témákat megvitatjuk. Hát Tibet azt hiszem egy ilyen ellentmondásos téma, amiben nem értünk mindig egyet a kínai partnerünkkel. Nyilvánvaló, hogy Kína álláspontja Tibet kapcsolatban nem ugyanaz, mint a miénk. Vannak aggodalmaink a tibeti helyzet a kapcsolatban, Tibet továbbra is zárt a nemzetközi diplomácia és média és emberi jogi szervezetek elől, és a dalai láma képviselői és a kínai képviselők közötti tárgyalás sem valósult meg. Az az igazság, hogy nagyon sok félreértést váltott ki ez a téma, ami Kína integritását illeti, ezt figyelembe veszük az egy Kína politikát. De mindig is támogattuk a békés megbékélést, mármint azt, hogy a kínai hatóságok és a dalai láma képviselői békés tárgyalásokat folytassanak, konstruktív és érdemi vitát folytassanak. Azt hiszem, hogy minden kulcsfontosságú téma, mint a tibeti kultúra megőrzése, a vallás, a hagyományok megőrzése, és nagyon fontos Tibet számára a kínai alkotmányon belül autonómiát biztosítani, ami a tibetiek döntéshozatali folyamatban való részvételét illeti nagyon fontos. EU-szám, az EU számára Tibet emberi jogi téma. Ezt az üzenetet többször eljutattuk kínai partnereinkhez, és meghallgattuk álláspontjukat és minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy megértsük álláspontjukat, és tiszteleben tartjuk, de az emberi jogok egyetemesek, és a tibati helyzet valódi aggodalommal tölti el a nemzetközi közösséget, éppen ezért rendszeresen elmondjuk ezt kínai partnereinknek. Ami a kínai-tibeti párbeszédet illeti, a tibeti partner Tibet jövője kapcsolatos emlékeztetőt felfrissítette, és nemrégiben közzétette, nem akar leválni, vagy függetlené válni Tibet Kínáról, vagy Kínától. A Dalai Láma a középutas megoldást választja, a párbeszéd az egyetlen lehetséges módja annak, hogy mindkét fél számára elfogadható tartós megoldást találjunk. Mindkét fél tárgyalásokat folytat, akkor is, hogyha nem mindig van eredmény, és engedjék meg, hogy zárásképpen a két félhez intéznék egy üzenetet, hogy nyílt szellemiségben folytassák a párbeszédet, annak érdekében, hogy tartós megoldást találjanak Tibetben. Én azt tudom elmondani, hogy teljes szívvel támogatja az EU ezt a folyamatot. Alelnök úr, nos a képviselőcsoportok nevében következnek felszólalások. Elsőnek kettő percben Andrikiné asszony. A kínai-tibeti tárgyalások kilencedik fordulója nem járt konkrét eredménnyel, és a tibeti lakosság helyzetét sem javította. Sajnáljuk azt, hogy az EU semmilyen nyilatkozatot nem tett a tárgyalások vége előtt, és reméljük, hogy az Európai Unió nyilatkozatot fog közreadni azzal kapcsolatban, hogy mit a véleménye ezen tárgyalások eredményéről. Az Európai Parlament szeretné tudni, hogy milyen módon kíván a tanács ahhoz hozzájárulni, hogy kölcsönösen elfogadható megoldást találjunk a tibeti kérdésben, és hogyan lehetne az emberi jogok és az autonómiát garantálni. A második pont, amit kiemelnék. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy az Európai Parlament ragaszkodik ahhoz, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság segítse elő a tibeti lakosság eh, civil társadalmi törekvéseit, illetve támogassa a Nepálban, Butánban tartózkodó száműző tibeti eh, emigránsokat, nagyon fontos az emberek eh, oktatását, megélhetését támogatni, a nemek közötti különbségek kérdését is nyilván tárgyni kell, nagyon fontos a települések helyzetének javítása. A tibeti revitalizációs terv, amely a menekült településekre vonatkozik, azt mutatja be, hogy mire van szüksége a tibeti közösségnek, amely emigrációban él, és ezt támogatnia kellene az Európai Bizottságnak. Az utolsó pont, Obama elnök úr nemrégiben fogadta a Fehérházban Dalai Lámát. Szeretnénk, ha Eston asszony meghívná Brüsszelbe a Dalai Lámát. Lehetőséget teremtene arra, hogy Tibetről nemzetközi keretben tárgyalásokat folytathassunk, és hogy világos EU álláspontot dolgozzon ki az Európai Unió. Az, hogy kiemeltünk egy tibet, kineveztünk egy tibeti EU koordinátort, ez szerepel a költségvetésben, ez nagyon jó lenne, ha valóban aktív lenne ez a koordinátor, hiszen ezzel elősegíthetnénk a tibeti stratégia és probléma megoldását. Következő felszólaló másfél percben Mária Muniz de Urikviza most két éve történtek a tibeti zavargások, és remélhetőleg ezúttal nem kerül sor, nem lesz olyan kimenetelő a tüntetések, nem lesznek olyan kimenetelőek a tüntetések, mint két évvel ezelőtt. Ugyanakkor ez a vita most kétlem, hogy helytálló, hiszen Kínáról többször véleményt mondott a parlament, és Kína egy nagyon fontos nemzetközi szereplő, és az Európai Unióval való kapcsolatai messze túlmutatnak Tibet kérdésén, holott nagyon fontos az európai, nagyon fontos az emberi jogok helyzete. Minden esetre ebben a vitában a mi álláspontunk, a szocialista álláspont nagyon egyértelmű ugyanaz az álláspontunk, mint az Európai Unióé, vagyis síkra szállunk az emberi jogokért, a párbeszédért, a találkozóért és a megállapodásért. És ebben az értelemben teljes mértékben támogatjuk a tárgyalások újrakezdését a kínai hatóságok, valamint a tibeti képviselők között, és azt szeretnénk, hogy egy mindkét fél számára elfogadható megállapodás szülessen, méghozzá úgy, hogy a kisebbségek kulturális jogait tiszteletben tartsák, az emberi jogokat és a területi integritást egy állam, Kína esetében. Nagyon fontos az is, hogy a bizottság alelnöke, a külpolitikai főképviselő jelen legyen, hiszen ő az, aki a külügyi tanácsot elnököli, és neki részt kellene vennie a külpolitikai témájú vitákban. Ami pedig a spanyol elnökséget illeti, helytelen azt állítják ugye, hogy helytelen, hogy nincs itt a spanyol elnökség, de ez nem igaz, hiszen emberfeletti erőfeszítést tesz a spanyol elnökség. López Garrido eljön, hogy minden egyes témában felszólaljon, Ugyanakkor van egy főképviselőnk, aki a külpolitikai üléseket elnököli, tehát neki kellene az Európai Parlamenttel ebben a kérdésben vitát folytatnia. Köszönöm. Következő felszólaló percben Nicolò Rinaldi úr. Grazie, Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák, tisztelt biztos úr. Kínának semmi érdeke nincs azt illetően, hogy Tibettel tárgyaljon. Hogyha megnézzük a nemzetközi kereskedelmet, az olimpiai játékokat, vagy a pekingi vezetésben bekövetkezett változásokat, semmiféle alapvető változás nem következett be viszont a politikai irányultságban. Ez egy David és Goliath vita, különös, hogyha megnézzük a demográfiai fejleményeket Tibetben, amelyek rendkívül aggasztóak, és ehhez még hozzájárul a katonai elnyomás is, mint ahogyan ez két éve történt. Különösen, hogyha megnézzük ezt a kulturális örökséget, ami a kultúra, a szellemiség, a tibeti szellemiség, ez egyre inkább elveszik. A kínai kommunista pártot illetően úgy tűnik, hogy ez a párt nagyon keveset ért mindezekből. Tehát fogadjuk el a tibeti kulturális népel, népírtást, akkor nagyon sok egyebet is el kell majd fogadnunk a jövőben. Tehát továbbra is az a kérésünk, különösen a kínaiakhoz, hogy fogadják el a tibeti világot olyannak, amilyen a jellegzetességeit ennek az ö, Tibetnek, a Kínának éppen elég nagy a hát ahhoz, hogy az elférjen rajta. Az intézményektől azt kérjük Eston asszonytól, a tanácstól, és a néppárti kollégával egyetértésben, hogy egy koordinátort nevezzen ki a tibeti problémák tárgyában, hiszen nagyon kevés figyelmet tanúsítottunk a tibeti ügy ez a szabadság harca és a mi kontinensünket is érinti. Amikor is a kínai fegyverekkel kapcsolatos embargo megújításáról vitázunk, azt hiszem, hogy ezt is szem előtt kell tartanunk. Köszönöm. Rinaldi úr. Követő hozzászóló három percben Heidi Hautala asszony. Arvoisa puhemies, haluan omalta... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, én szeretném kifejezetten bírálni azt a tényt, hogy a spanyol elnökség elhagyta a termet, és még csak meg sem hallgatta azt, eh, amit Enrikén asszony mondott. Azt eh, mondta, hogy a tanácsnak igenis jelen kell lennie, és eh, ki kell fejtenie Tibete kapcsolatos álláspontját, és ön egy hibát követett el, hiszen azt állította, hogy Spanyolország jelezte, hogy 18-15-ig tudtak csak itt lenni. Korábban azt mondták, hogy 5 órakor kell távozniuk, ugyanakkor mégis volt idejük ahhoz, hogy majdnem két órával tovább itt maradjanak, és a polgári kezdeményezésről beszéljünk. Úgyhogy ennek nem szabad még egyszer bekövetkezni a bizottság alelnöke, Ashton főképviselőasszony, feltételezem, hogy komolyan veszi ezt a munkát, és Kínával kapcsolatban is meg kell tudjunk vitatni nagyon bonyolult kérdéseket, mint például a tibeti kérdés. Úgy érzem, hogy ez a megfelelő pillanat arra, hogy az EU ismét megújítsa Tibet támogatását. Foglalkoznunk kell ezzel a kérdéskörrel. A kínai és a kínai fél, illetve a tibeti számüzetésben élő kormány közti tárgyalások nem vezettek eredményre, de úgy tűnik, mintha Kína nem akarna eredményt elérni a tárgyalások során, hanem mintha arra törekedne, hogy továbbra is elnyomja a tibeti fél jogait. Márpedig egy ilyen fajta kulturális népírtást nem fogadhatunk el. Egy hónap ezelőtt Dharamsalába utaztam, és Indiában találkoztam a Dalai Lámával. Egy óráig beszéltem vele, még mielőtt az USA-ba utazott volna, hogy Obama elnökkel tárgyaljon. Meggyőződésem volt, hogy a parlamentben ismertetnem kell mindazt, amit vele az ottani helyzetről beszéltünk, hogy egy nagyon békés személy, és teljes mértékben téves, hogy Kína továbbra is azt állítja, hogy ő egy veszélyes szeparatista, és hogy ő volt ezen zavargások felelőse, amelyeknek két évvel ezelőtt tanúi lehettünk. Éppen ellenkezőleg a Dalai Láma azt állította, hogy a kínai féllelő nagyon szívesen találkozik. És biztosított arról, hogy ő nem provokált erőszakot. Ugyanakkor ez újból és újból felmerül, újból és újból elhangzik, az Európai Uniónak pedig el kell ítélnie ezt, és igenis, hogy síkra kell szállnia a párbeszédért. Ugyanis ha az Európai Unió nem elég bátor ahhoz, hogy Tibetet védelmezze, akkor mások sem fogják ezt megtenni, és követhetjük Obama úr példáját, aki volt elég bátor ahhoz, hogy találkozzon a Dalai Lámával. Remélhetőleg az EU főképviselője megteszi ezt a lépést, és az Európai Parlamentben napirenden kell tartsuk ezt a kérdést. Elmondtuk több alkalommal, hogy szükségünk van egy rendkívüli képviselőre, de többfajta rendkívüli megbízottunk van, akkor Tibet esetében miért nem lehetne egy ilyen külön megbízottunk? Nyomon kell követnünk az eseményeket, de nem tolerálhatjuk, azt, hogy a tanács távozzon egy ilyen vitáról, ez egy gyáva hozzáállás, hiszen ez egy nagyon fontos kérdés, az emberi jogok védelme. Szony, következő hozzászóló egy percben, Charles Tannock úr. A tibeti emberek és kiváló buddhista kultúrájuk fontos szerepet játszik azokban, akik hisznek az emberi jogokban. 61 évvel ezelőtt lerohant a Kína Tibetet, és azóta rendszeresen, szisztematikusan nyomják el az embereket. A hány tömeges migrációja, Láza városának helyzete, tovább is romlott. Indiai számüzetéséből a Dalai Láma folytatja a békés kampányt, és szeretné mindenkivel megismertetni a nép által elszenvedett helyzetet. Na most megnézzük, hogy a, ugye hát a tibetiek felléptek, fellázadtak a kínai erőszak ellen. Az autonómia kérdése felmerül, tudjuk, hogy az egy ország, két rendszer mantra égisze alatt lehetséges az autonómia. Peking nyilván nem fog foglalkozni a parlamentünk eszmefutatásával, mert azt mondja, hogy beavatkozunk a belügyeibe, de öm, azt gondolom, hogy Kína belső biztonsága és külső, a külvilág felé ö, sugárzott képe számára nagyon pozitív eredmény lenne, ha figyelembe venni ezt a. Ami a spanyol elnökséget illeti, az ő hiányuk, illetve a kövőkifős asszony hiánya is nyilván eh, elítélendő. Egy percben, Oreste Rossi úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Nagyon megeráztak eh, Szefkovics biztos úr szavai elismerjük Kína területi integritását. Ez azt jelenti, hogy a bizottság elismeri Kína azon jogát, hogy elfoglalja a Tibetet. Ez nagyon súlyos. Még a tibeti népet továbbra is fenyegetik. A Dalai Lama és a 2008-as memorandum az megerősítette azon kötelezettségvállalásokat, hogy nem akarnak függetlenséget, csak autonómiát. A tibeti nép viszont nem ért egyet a kínai alkotmányjal. Mind a két nép kölcsös megelégedésére szolgálna a tibeti kultúra megőrzés, az erőszakmentesség. A tibeti nép választ vár a kínai kormánytól például azt, hogy tárgyaljon a Dalai Láma képviselőjével, és fogadja el az ENSZ emberi jogi főképviselőjének azon kérelmét, hogy egy látogató delegációt engedjenek Tibetbe, hogy a valóságot közelről szemügyre vessék. Tehát meg kell hallgatni a tibetieket, próbáljunk szinergiát létrehozni egy európai koordinációs hálózat megteremtésével, és a nemzetközösség beavatkozása nélkül ezt a népet megszűni és fenyegeti. Edward Scott alelnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tibet gyönyörű ország, és az emberek elhivatottak, békések, türelmesek, és el vannak nyomva. Talán a leginkább a kínaiak által legelnyomottabb népnek tekinthetőek ebben a régióban. És a ma esti vita bemutatta, hogy az Európai Parlamentben mennyire egységes az álláspontunk azzal kapcsolatban például, hogy kinevez az Európai Unió egy tibeti koordinátort. Ez mennyire fontos és az események arra kényszerítenek bennünket, hogy döntéseket hozunk, hogy Google elhagyta Kínát. Az emberi jogok helyzete továbbra sem megoldott Kínában. Gás és Zseng keresztény emberi jogi aktivista eltűnt Kínában. Nos hát ezek az események oda vezetnek, hogy nem lehet levenni a napirendről ezt a témát. Szeretném megjegyezni, hogy a májusban megnyíló Sankhályi világkiállítás mindenki, aki Kínában köt üzletet, gondoljonak arra, hogy milyen hatás, ugye négyezren jelentkeztek be erre a nagyszerű rendezvényre. Gondolkozzanak azon, ennek mi lesz a következménye. Ha az EU nem jelöl ki EU speciális koordinátort, köszönöm szépen, mondja az elnök azt, sajnos eh, lejárt a hozzászólási idő. Kedves kollégák, most pedig folytatjuk. Kacsmarek úr kapja kettő percre a szót. Elnök asszony, tisztelt képviselők! A tibeti kérdés továbbra is sajnos súlyos probléma. A helyzet nem olyan súlyos, mint 2008-ban amikor is a fordalom évfordulóján súlyos üldöztetésekre, kínzásokra, gyilkosságokra került sor de diákokat is bebörtönöztek most, akik a forradalom évfordulóját akarták megünnepelni. A tibetieknek tilos saját kultúrájukat, vallásukat védelmezni, ugyanakkor a kínai hatóságok a dalai lámát magánszemélynek tekintik. Ez a kommunisták törekvéseire emlékeztet, akik Valeszer ugyanezt mondták. Reméljük, hogy a tibetiek is ugyanilyen sikert érnek el majd, mint a lengyelek. Most van az 51. évforduló a kínaiak és a tibetiek között, és azóta van a tibeti kormány számüzetésben. Az Európai Uniónak is hozzá kellene járulnia ezen párbeszéd sikerességéhez konkrét fellépésekre van szükség, amikről ma már szó esett. Nagyon fontos az, hogy a tanács nincs most itt, hiszen a tanácshoz fordultunk, hogy nevezzen ki különleges képviselőt és koordinátort. Én is csatlakozom ehhez a felhíváshoz amelyet az Európai Parlament már számos állásfoglalásában kiemelt Tibet vonatkozásában. Különleges képviselő kinevezésre van tehát szükség Tibet ügyében, amely, aki pozitívan tudja befolyásolni a Kína és Tibet között folyó tárgyalásokat. Nem értem azt sem, hogy hogyan lehetséges, hogy Kína megszervezte ki, megszervezi majd 2015-ben az ifjúsági olimpiát, és nem kényszeríthetjük Kínát arra, hogy előre lépjen az emberi jogok védelme kérdésében. Köszönöm szépen, Tabajdi úr kapja meg a szót. Elnök asszony, meggyőződésem, hogy leegyszerűsített képünk van a tibeti folyamatokról, ott egyszerre megy végbe egy modernizáció és ugyanakkor jogosak az elhangzott kritikák. egyértelmű hogy tartós megoldást csak az autonómia jelentene méghozzá egy kiszélesített valódi autonómia Eh, ahogyan pekingben a látogatásunk során amikor az európai parlament delegációja ott járt kifejtettem hogy az egy eh, ország két társadalmi rendszer analógiájára egy ország két vallási rendszer mintájára lehetne ezt az autonómiát kialaktani. nem elegendő hogy a kritikákat megfogalmazzuk. kna nyitott lenne a párbeszédre nyitott lenne arra hogy az európai unió hiteles személyisége akár romano prodi akár ferrero waldner akár margot wallström közvettő legyen a dalai láma és a pekingi vezetés között. jó lenne végre a bizottságnak catherine ashton asszonynak és a tanácsnak ezt végiggondolni. ugyanakkor mi beszélünk a knai kapcsolatokról de tudják e képviselőtársaim hogy az európai tanács soha történelme során nem tűzte napirendre az unió és a knai népköztársaság kapcsolatait soha egyetlen külügyminiszteri tanácson ezt nem vitattuk meg. tehát ahhoz hogy mi eredményesek legyünk tibet ügyében nem elég a kritika hanem koncepcióra és közvettésre van szükség. köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, most pedig a következő hozzászóló Lichtenberger asszony nincs itt, úgyhogy Czárnecki úr kapja meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Őszintén sajnálom, hogy ezt a rendkívül fontos vitát kénytelenek vagyunk itt lefolytatni, méghozzá Eston asszony jelenléte nélkül ugyanis a bizottság alelnökének ma itt kellene lennie. És nem kellene egy ilyen média jelenetet lebonyolítania, mint tegnap, amikor a képviselők előtt a külügyi szolgálatról beszélt, hiszen Tibet is egy rendkívül fontos téma. Még egyszer szeretném tehát nyomatékosítani, hogy Esten asszonynak itt kellene lennie. Ebből is látható, hogy az Európai Unió hogy úgy mondjam, szeretné mosni kezeit, hiszen ez így sokkal könnyebb az Európai Unió számára. Ugyanis a legtöbb ország nagyon szívesen tart fenn üzleti kapcsolatokat Kínával. És ebben a tekintetben valóban nem alkalmas, hogyha ilyen témákat kell itt érintenünk. Úgy hiszem, hogy tényleg Esten asszony mossa kezeit. Mölcer úr, egy percben. Elnök asszony, mindig halljuk az utóbbi időben is, hogy milyen súlyos emberjogi sértések következnek be Tibetben, például önkényes letartóztatásoknál, vagy bírósági eljárásoknál, hogyha az 50 éves évfordulón a felszabadításról beszélt Kína a Himalája térségében, ez azért eléggé kemény Látható, hogy a történelmet a nyertesek írják, és a háborús cselekmények indoklásánál mindig nagyon kreatívan lépnek fel. Hogyha például ugyanezt tesszük, mint Irak és Afganisztán esetében, az USA ugye támogatást kapott jó néhány európai ország részéről. Ennek ellenére azt hiszem, hogy erőfeszítést kell tennünk az elnyomott kisebbségek életkörülményének javításáért, legyen szó akár az ujgurokról, mongolokról, vagy a tibetiekről nem pusztán a turisták számára mutogatni a kisebbségeket, ez nem megfelelő. A régió fejlesztését Kína kezdeményezte, és még hajlandónak mutatkozott a párbeszédre is az olimpiai játékokat megelőzően, tehát ebből látható, hogy azért el tudunk érni egyet -egy más. Köszönöm szépen, Préda úr, következik. Köszönöm szépen. Kacsmarek úr említette a 2008-as tiltakozásokat. Két év telt el azóta, és fogalmunk sincs arról, hogy hány embert tartóztattak le, hány embert vettek őrizetbe. Az is lehet, hogy utána szabadlábra bocsátották őket, de ezt sem tudjuk. Ezen személyek békésen tüntettek, úgyhogy a tibeti zászlót lengették, és röpidatokat osztogattak. De két évvel az események után még mindig nem tudjuk pontosan, hogy hány embert érintett ez a helyzet, és hány embert büntetett a kommunista párt. A beavatkozás, a kommunista párt közbeavatkozása amikor is gyorsított eljárást követelt ezen személyek számára, ez továbbra is aggaszt bennünket. A nemzetbiztonságra hivatkozni, ez nem megfelelő, amikor az emberi jogokat nem tartják tiszteletben. Éppen ezért szeretnék élni most a lehetőséggel és hangsúlyozni, hogy fontos egy közös álláspont Európa részéről az alapvető jogok és az emberi jogok tiszteletben tartásáról Kínában. Hiszen, hogyha nincs ilyen álláspontunk, akkor tudjuk jól, hogy mi történik, tudjuk, hogy mi történt a múltban. A kommunista vezetők megpróbálják megfélemlíteni az Európai Unió tagállamait, méghozzá egyenként. Hangsúlyoztam már a januári plenárison, és most meg szeretném ismételni, hogy az emberi jogi párbeszéd egy fontos eszköz, egy olyan eszköz, amely ugyanakkor nem volt kielégítő, és nem volt hatékony sem eddig. Úgyhogy a csúcsok keretében kell ezt is tisztázni. Catherine Ashton tegnap, amikor tárgyaltunk vele, elismerte a külügyi bizottságban, hogy szükség van arra, hogy ismét átdolgozzuk az emberi, jogi, az emberi jogok védelmében az álláspontunkat. Köszönöm szépen, Migászki úr következik egy percben. Pani Przewodnicząca, Szanowni... Elnök asszony, tisztelt képviselők! Meg tudom érteni, hogy a magántársaságok, vállalatok milyen ok miatt részesítik előnyben a profitot, az üzletet, az emberi jogok kárára. De nem értem, hogy miért teszi ugyanezt az Európai Unió, hiszen az Európai Unió az értékek alapján született meg, amelyek európaivá tesznek minket. De milyen az EU viszonya ezen eseményekkel szemben, amelyekről beszélünk? Eston asszony nincs itt, erről már több szó esett. Valamint a tanács képviselő is elhagyta a termet, amikor elkezdtük a Tibettel kapcsolatos vitát. Aztán itt van a biztos úr beszámolója. Nos, biztos úr ön azt mondta, hogy a két felet felhívja párbeszédre, de hát ez egy vicc ön valóban a tibeti hatóságokat akarja felkérni arra, hogy párbeszédet folytassanak? Hogyha valóban bátor, akkor a kínai hatóságokhoz forduljon ezzel a kérdéssel, ők akadályozzák ezt a párbeszédet. Kellem úr két percre kapja meg a szót. A tibeti kutra és örökség közös kincsünk, értékünk. A tibeti identitás, a vallás és nyelv, megőrizhető és fejleszthető lenne a legjobb feltételek mellett. Sajnálatos módon ez nem a helyzet. Az ipari fejlesztés égisze alatt kulturális népírtást folytatnak, és a tibetiek kisebbségé válnak saját országok területén. Ez csak úgy lehet elkerülni, ha valódi autonóm státuszt biztosítunk számukra. Az EU hozzájárulhatna ahhoz, hogy konstruktív párbeszédet folytasson, amely mindkét fél érdekeit figyelembe veszi. Szeretném megjegyezni, tisztelt biztos úr, az ön álláspontja, amiről azt mondja, hogy valódi aggodalmara ad okot Tibet. Egy ilyen párbeszéd eredménye, és hogyha Tibetet megnyitjuk a nemzetközi sajtó és emberi jogi aktivisták között, Kína csak nyerhet, nem csak a belpolitikában, hanem nemzetközi szinten. Kína valóban nagy lehet, de csak úgy, ha tiszteletben tartja kisebbségeit. A dalai láma, amely hatós, amelynek akinek hatóságát világszerte elismerik, ellátogathatott saját hazájába. Ez egy nagyszerű gesztus volt. Nos, az Európai Unió a Lisszaboni szerződésben sok elvi kérdést felvetette. jó lenne, ha gyakorlatban is megvalósulna, hogy hogyan lehet hozzájárulni például egy kisebbség kultúrájának megőrzését, autonómiáját. Én támogatom azt az elképzelést, hogy Ashton asszony találkozzon a dalai lámával és hogy az Európai Uniónak mindenképpen gondoskodnia kellene egy külön megbízottról, aki Tibetét felelős. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló másodperc, Stasny úr. Vážená pani predsedníčka, vážený pán komisár. Elnök úr, biztos úr, március 10-én emlekeztünk meg a tibeti lázadás 51. évfordulójáról és a különböző tiltakozásokról. A kínai katonai erők erőszakkal reagáltak ezekre a tiltakozásokra. A kínaiak nem hajlandóak a legitim tibeti hatóságok képviselővel párbeszédet folytatni. Mm, ha úgy tetszik, a tibeti vallás és kultúrát likvidálni kívánják. Én tudom, hogy az istentelen, materialista, kommunista rezsim mire képes. Én tudom, miről beszélek. Az egyik legrégebbi, legősibb kultúra és vallás a világban, ami több ezer éven át túlélt minden viszontagságot, most veszélyben van. Nem szabad erről hallgatnunk. Én tagja vagyok a tibeti baráti körnek az Európai Parlamentben. Ez a baráti kör az USA-ban, Németországban, Ausztráliában, Indiában és másutt is működik. Örömmel jelenthetem be, hogy március 9-e óta a szlovák köztársaság parlamentjében is van egy ilyen baráti kör. Szeretném elmondani, hogy a problémát úgy, oldhatjuk, úgy, úgy oldhatjuk meg, ha közvetítünk Kína és a Dalai Láma között. Ez az egyetlen útja módja annak, hogy megoldjuk a tibeti menekültek a helyzetét, akik a környező országban nyomorúságos körülmények között élnek. Arra ösztönzöm a bizottságot, hogy ne feledkezzen el ezek az emberek. Köszönöm szépen. Most pedig a Catch the Eye eljárás, a spontán hozzászólók. Valéza úrani a szó. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők! A mai vita optimizmusra ad alkalmat, hiszen egyetértünk. Másrésztről viszont nagyon sok ilyenfajta vita volt már. Nagyon jók vagyunk, amikor beszélni kell, de én is hipokrita vagyok, mint az összes többi képviselő itt a teremben, hiszen én a áruktól függök, mint mindannyian. De kategórikus módon követelnünk kell bizonyos fellépéseket, és az elképzeléseinkhez ragaszkodnunk kell. Éppen az a fontos lépés, amiről ma szót ejtettünk, az az, hogy egy különleges megbizottat, egy koordinátort kellene kinevezni a tibeti ügyek tárgyában. Ő tudna irányítani ezt a folyamatot, felelős lehetne a Tibettel fenntartott kapcsolatainkért ez a személy. Világosan kell tehát válaszolnunk, az emberi jogok, a szabadságjogok kérdése fontos számunkra. Romévai Rueda képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Tibetről beszélni itt és most, eh, ez eh, felelősség, és eh, az igazság szempontjából is fontos. Tehát nem értek egyet azokkal, akik azt állítják, hogy nem beszéltünk erről, hiszen évek óta foglalkozunk ezzel a kérdéssel és annak ellenére, hogy óriási erőfeszítéseket tett a tibeti delegáció, és különös tekintettel a Dalai Láma a párbeszéd előmozítása érdekében, hogy közelebb kerüljenek a kínai félhez, a hatóságokhoz, és tartós megoldást találjanak erre a konfliktusra, a kínai hatóságok azok, akik folyamatosan akadályozzák ezt a folyamatot. Az Európai Unióban nem fogadhatjuk el a továbbiakban ezt a játszmát, és legfőképpen nem ösztönözhetjük. Tehát még egyszer emlékeztetnék arra, hogy nagyon sürgős és helytálló ez a vita, de arra is emlékeztetnék még egyszer, hogy jelen pillanatban aki akadályozza azt, hogy megoldást találjunk, az pontosan Kína. Egyértelműen kell fogalmaznunk. Az egyetlen módja annak, hogy az Európai Unió következetes legyen, amikor azt mondja, hogy védi az emberi jogokat, hogy fel kell vállalja a, ennek a gazdasági árát is, a pénzügyi árát. Hogyha ezt nem teszi meg, akkor sohasem lesz hiteles az emberi jogok védelme területén. Köszönöm szépen, Tőkés úr következik. elnök asszony chairwoman the tenth Március 10-e az a nap, amikor megünnepeltük az 51. évfordulóját a népi felkelésnek Tibetben. Azóta tartós elkötelezettsége következtében az igazi autonómiát képviselve népe számára a Dalai Láma a világnak bemutatta azt, hogy hogyan lehet a demokráciát elérni az erőszakmentesség segítségével. Mi, európaiak, csak tanulhatunk ő felségétől, a dalai lámától. Nemrégiben e, megfogalmazta szolidaritását az e, ujgur etnikai kisebbséggel, és Aung San Suu Kyi asszony mellé állt, és más demokrata, másként gondolkodók mellé állt. Itt az Európai Parlamentben elkötelezettek vagyunk arra, hogy garantáljuk az emberi és kisebbségi jogokat a világon mindenütt. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. A következő hozzászóló Obermeier úr, tessék. Biztos úrnak szeretném elmondani, Tibet szám, számomra egy elfoglalt, egy megszállt ország. Minden frakció azt hiszem osztja ezt a véleményt, és ezt nemzetközi jogi szinten is elfogadhatónak tartom ezt a megállapítást. Az európai polgárok szívét érintő kérdés ez. A kulturális népírtás Tibetben mindenki együtt érez és együtt vérzik a, a tibeti néppel. Nagyon hamar elítéljük a kis országokat, azt mondjuk, hogy elkövettek emberjogi sért, az emberjogok megsértését. Kis országokat hamar elítéljük, de nagyon óvatosak vagyunk politikailag, amikor egy nagy országot kell bírálni. Egy gazdaságilag nagyon fontos ország, mint Kína, na hát őt azért óvatosan bíráljuk diplomatikus szempontból is, ha úgy tetszik, nagyon érzékeny területen járunk. A Kínával kapcsolatban mindenki szemet huny de Kínát nem lehet azzal megzsarolni, hogy több millió eurót nem adunk neki. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen, a következő hozzászóló Weigelt úr. Én azok között vagyok, azon kevesek között, akik nem régiben ellátogathattak Tibetbe. Előrehaladásokat lehet tapasztalni előrehaladásokat, amelyek azonban inkább negatívumokat jelentenek ezek az újdonságok, hiszen marginalizálják a hagyományos kulturális értékeket, a tipikus tibeti építészetet, és megakadályozza, hogy Tibetről modern imázs alakulhasson ki. A folyók szennyezettek, autósztrendek vannak, amelyek rombolják a tibeti természetet. Persze van előrelépés, és ezt az előrehaladást, ezt egyébként nem is lehet feltartóztatni. A Kínával szembeni elvárásainkat összhangba kell tehát hoznunk azzal, amit Tibet elérhet a modernizáció útján, hiszen nem életnek úgy, mint egy múzeum. Most a bizottság kapja meg a szót Sefkovics úr a bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. A mai vita ismét bemutatta, hogy valóban aggódunk a tibeti helyzet miatt. És azt hiszem, hogy a hozzászólások kiemelték azt a tényt, hogy ez az aggodalom indokolt. 50 évvel azután, március 10-én 59-ben mm, megtörtént ez a bizonyos felkelés. Nos, folytatni kell a párbeszédet mi hamarabb, valóban. És arról szeretném önöket tájékoztatni, hogy az Európai Unió üdvözli a Dalai Láma és a kínai kormány képviselői közötti párbeszédet szeptemberben, 2002-ben kezdték meg ezt a párbeszéd sort. Azóta is támogatjuk ezt a párbeszédet abban a reményben, hogy ez a folyamat pozitív eredményhez vezet majd el, és hogy békés módon, fenntartható módon lehet Tibet számára megoldást találni. Politikai párbeszédében és Kínával fenntartott kapcsolataiban a az EU képviselői többször felhívták Kína figyelmét arra, hogy minden megoldatlan kérdést meg kell oldani, miközben Kína úgy gondolja, hogy ez beavatkozás mégis figyelembe vette az EU aggodalmait, és saját álláspontjáról tájékoztatta az EU-t Kína. Másodszorban ki kell emelnem azt is, hogy itt van a tibeti emberi jogi helyzet eh, Kínával kapcsolatban. Az Európai Unió továbbra is kiemeli annak a fontosságát, hogy nagyon fontos a szólás és vallásszabadság gyakorlásának biztosítása Tibetben. A legutóbbi fejlemény ennek a párbeszédnek, amelyet szorosan nyomon követtünk, nos, a kínai kormány és a dalai láma képviselői közötti párbeszéd kapcsán elmondható, hogy tovább halad ez a párbeszéd, és arról szeretném önöket tájékoztatni, hogy az elmúlt eh, hetekben újabb tárgyalási forduló megnyitásáról állapodtak meg a felek. Zárásképpen elmondanám, elnök asszony, hogy nagyra értékelem és méltatom a mai vitát, amely megerősítette folytonos elkötelezettségünket ebben a témában, és folytatni fogjuk ezt a munkát azzal a céllal, hogy javulást érjünk el az emberi jogok és szabadságok tisztelete kapcsán. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony. Ezzel ezt a témát, ezt a napirendi pontot is lezártnak tekinthetjük. Tisztelt kollégák, következő napirendi pontként az egyperces hozzászólások következnek, a 105